Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Szeretném üdvözölni Jerome Dyson Bromot itt a szakbizottságunkban. Ő, mint az eurócsoport, nem mint az eurócsoport elnöke, hanem elfél évben az ECOFIN tanács elnökeként van itt most körünkben, és be fogja mutatni a holland elnökség eredményeit az ECON szakbizottság hatókörébe első területeken. Szakbizottságunk nevében szeretem megköszönni neki az együttműködést, ami végig jellemezte az elnökségüket. Fontos témákon, mint például a Tőkepiaci Unió, vagy az IOP, folytatódtak a munkák pozitív eredményekkel. Az elkövetkezendő napokban és holnap, hónapokban nagyon fontos pénzügyi három oldalú tárgyalások lesznek az állatról. Üdvözöljük a holland elnökség azon ambícióját, hogy az adóügyben is szeretnének haladni. Mi a parlament azt szeretnénk, hogyha a konzultációs szerepünket komolyabban venné a tanács, és az adókikerülésről szóló csomag kapcsán nemrégiben egy nagyon erős és ambiciózus szöveget fogadtunk el. Reméljük, hogy ezt figyelembe fogják venni. Összhangban tehát az eddigi gyakorlattal e párbeszéd úgy fog kinézni, hogy megadom az ECOFIN tanács elnökének a szót, utána kérdésekre, válaszokra lesz lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlament Ekon szakbizottsága előtt. Ismét, és eszmét cserélhetünk arról a munkáról, amit az ECOFIN tanács elnökeként végeztünk. Igazából még korán van ehhez, hiszen következő pénteken még lesz egy tanácsülés, és még vannak munkák, amelyeket be kell fejeznünk ambiciózus menetrendünkben, amit egyébként az elnökség elején bemutattunk. De az elmúlt hónapok munkájáról. A gazdaság fellendülésnek indult, szerényen, de folytatódik is ez a tendencia. És hogyha megnézzük hogy hogy áll a gazdaság, akkor azt látjuk, hogy egy önfenntartóbb növekedésre van szükségünk, hiszen jelen pillanatban kedvező tényezők is segítik ezt, például az alacsony energiaárak. De a monetáris politikának a gazdaság erejéből kell táplálkoznia majd az eurócsoporton, az euróövezeten belül és Európában is általánosságban. Ez még egyszer megmutatja azt, hogy mennyire fontos az európai politikai koordináció, a strukturális reformok előmozdítása, a beruházások és a beruházási hangulat javítása. Az, hogy felelős és hatékony adópolitikáink és pénzügyi szektorra vonatkozó politikáink legyenek, valamint tovább kell csökkenteni a munkanélküliséget, ami még mindig magas. Ez is az egyik öröksége a válságnak. Hadd legyek ma rövid Röviden szeretném csak felvázolni azt, hogy konkrétan milyen munkát végeztünk. Egy sor jogszabályalkotási tervezeten dolgoztunk, de először hadd szóljak pár szót arról a munkáról, amit az öt elnök jelentése alapján végeztünk. Az egyik feladat az volt, hogy a bankuniót erősítsük meg, fejezzük be a munkát. Ez a pénteki ECOFIN tanácsnak is az egyik témája lesz. A bankuniót nézzük, már nagyon sok eredményt értünk el, például az egységes felügyeleti mechanizmust létrehoztuk, ez már működik, és kulcsfontosságú szereplője a bankuniónak az egységes szanálási mechanizmus is január 1-től működik, és végül, de nem utolsó sorban, az BRRD teljes átültetése, a helyreállítás és a szanálás területén, illetve a betét garancia rendszer is nem sokára teljes mértékben működőképes kell, hogy legyen. De több munkára van még szükség, különösen a harmadik pillért illetően. Ezért egy adhok munkacsoport jött létre januárban, a bizottság javaslata alapján megkezdték a munkát egy európai betétgarancia rendszerről, és a kockázatcsökkentésről, illetve a bankszektorban az egyenlő játékszabályokról tárgyalnak. Nagyon bonyolult dosszié van még nyitva előttünk. A kockázat megosztás és a kockázat csökkentési kezdeményezések párhuzamosan kell, hogy haladjanak. Így próbáljuk szervezni a munkát, és az elmúlt hónapokban az eszmecserék lehetővé tették, hogy jobban megértsünk sok technikai problémát és érzékenységet a témákkal kapcsolatban. Célunk, hogy egy előremutató megállapodást tudjunk elfogadni az ECOFIN-ban a következő pénteken, ami meghatározza a jövőnket az elkövetkezendő évekre a kockázatcsökkentés és a kockázat megosztási elemek területén. Reméljük, hogy jó egyensúlyt tudunk majd találni a különböző tagállami érdekek között. A bankunió, ez csak egy része a pénzügyi uniónak, amiről az öt elnök jelentése szól, a másik a tőkepiaci unió természetesen, és nagy örömmel jelentem be, hogy remélhetőleg a pénteki ECOFIN tanácson meg tudjuk erősíteni a tanács általános irányelveit a prospektus rendeletről és megkezdhetjük a trialógust a parlamenttel. Keményen dolgoztunk azon is, hogy véglegesítsük a tárgyalásokat a társjogalkotók között a foglalkoztatási nyugellátás szolgáltató intézményekről szóló rendelet kapcsán, ahogy elnök úr is említette, az utolsó trialógus ülés holnap este lesz megszervezve. Úgyhogy remélem sikeresen le tudjuk zárni a munkát ott. Az értékpapírsosítási csomagot is hadd említsem meg, ez is fontos része a tőkepiaci uniónak, nagyon komoly előnyökkel járhat a reálgazdaság számára, a tanács pedig már meghatározta a tárgyalási mandátumát, remélem a parlament is nem sokára meg befejezi a javaslatok megvizsgálását, és elkezdhetjük a három oldalú tárgyalásokat. Most néhány nem pénzügyi téma, ami mégis kapcsolódik a monetáris unió befejezés, vagy felállításához, a nemzeti versenyképességi tanácsokra szeretnék kitérni. Nagyon hiszek ezekben, mert nekünk pozitív tapasztalatunk van az ilyen jellegű intézmények működésével kapcsolatban Hollandiában. Örömmel jelenthetem be, hogy az ECOFIN javaslat tervezetével kapcsolatban remélhetőleg el tudjuk fogadni a végleges eredményeket is. A termelékenységi fejlesztésre szeretnénk fókuszálni, nem csak az árversenyre. Figyelembe fogjuk venni a, nemzeti bér meghatározási folyamatok különbözőségét és a különböző jogi korlátokat a tagállamokban. Ez egy olyan új eszköz, amely a strukturális politikák megerősítését segíti elő. A tanács tárgyalási mandátuma szintén megszületett, az SRSP, azaz a strukturális reformokat segítő programok területén. Ezzel a minden te, tagállam számára rendelkezésre állna a lehetőség, hogy hozzáférjen ezek az illetékes alapokhoz, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést segíthesse. Remélem a parlamenttel hamarosan meg tudjuk kezdeni a közös munkát ebben a témában. Továbbá a tanács általános megközelítését a pénz piaci alapokkal kapcsolatban remélhetőleg meg tudjuk erősíteni. A parlament már előttünk jár a témában, úgyhogy tudjuk, hogy várnak ránk, de remélem holnap meg tudjuk erősíteni a véleményünket, és a tárgyásokat megkezdhetjük e témában is, és megállapodásra juthatunk az erre vonatkozó irányelv kapcsán a tanácsban. Milyen egyéb téma van még a napirendünkön? Kérésünkre az Európai Bizottság cselekvési tervet fogadott el a terrorista finanszírozás, pénzmosás, témájában, egy csütörtöki Ecofinon megvizsgáljuk, hogy hogy áll a helyzet e- ezek kapcsán, de jelentős előrehaladást sikerült elérni, különösen a meglévő jogszabályok végrehajtása terén. Aztán végül talán az adóügyről pár szót. Az elmúlt hónapban sikerült az Európai Unió egyik prioritását előrevinni e témában, ez pedig a DAC 4-es, az inf- automatikus információcseréről szóló irányelv. Remélem, hogy e héten sikerül politikai megállapodásra jutnunk az adadról, azaz az adókikerülés elleni irányelvről is. Ami ennek a nem jogalkotási, ennek a csomagnak a nem jogalkotási részét illeti, az ECOFIN múlt hónapban tanácsi következtetéseket fogadott el amely azt szeretné, hogy a nem együttműködő harmadik országbeli joghatóságok fekete listáját hozzuk létre. adópolitikán külső dimenziója ugyanis egyre fontosabbá válik. Előre haladtunk az ÁFA területén is, és egy érdemi megállapodásra sikerültünk jutni a vócserek használata tekintetében, és tanácsi következtetéseket fogadtunk el a bizottság ÁFA cselekvési tervéről is, a további munkával kapcsolatban sürgető és középtávú intézkedésekre vonatkozó irányelveket fogadtunk el az áfa szakadék és az áfa csalás elkerülésére. Elnök úr, azt hiszem látható, hogy keményen dolgoztunk, és megteki, megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a következő elnökség alatt még keményebben folytassuk a munkát a parlamenttel. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, and indeed, uh, you have been working hard on a number of topics, and uh, I forgot. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokat dolgoztak együtt velünk ezekben a témákban. Ami a pénzpiaci alapokat illeti, a parlament és a szakbizottság nagyon jó hírrel szolgálhat. Üdvözlöm a nemzeti versenyhatóságokat is, hogy ez kiterjesztette a kompetenciákat, és nagyon fontos volt ez a megközelítés. Természetesen várjuk a konklúziókat a bankunió témájában a hét végén. Nagyon köszönöm. Most pedig a hozzászólók következnek, Eszter Delange az első. Köszönöm, lehet, hogy kálvinista természetünk miatt van ez. E, keményen dolgoztunk, de még keményebben akarunk dolgozni, ez tényleg e, zenefüleinknek az EPP-ben. Nagyon ambíciózus volt a holland soros elnökség e, munkaprogramja. az Euró csoport elnökeként is. A közelmúltban az újságíróknak nyilatkozott arról, hogy hogyan vélekednek a növekedési és stabilitási paktumról. Az Európai Bizottsággal felvetik a kapcsolatot az ügyben, illetve miért olyan fontos ez önöknek. Mi is osztjuk azt az elemzést, hogy valóban meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a munkánk mögötti alap, amire a munkánkat építünk, az biztos maradjon. Az ECOFIN csúcssal kapcsolatban gondolok az Edisre elsősorban. A parlament munka dokumentuma holnap elkészül. Nem volt könnyű a különböző álláspontokat összeegyeztetni. Sok minden mással is összefügg ez az EDIS kapcsán. Azt említette, hogy pénteken azt várja, hogy megállapodjanak arról, hogy az elkövetkezendő években hogyan tovább. A egy teljes EDIS, tehát ö, ö, csak úgy képzelhető el, hogyha a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kéz a kézben járnak. A DGSD és GZRD-t nem hajtotta végre három tagállam sem, hogyha jól értettem. Mikorra várják ezt? Hiszen IDIS ügyben akkor tudunk előrelépni, hogyha az alapok már biztosan működnek. A két összefüggő naprendel kapcsolatban a kockázat csökkentés terén, hogyha nem haladunk elég gyorsan, akkor nem tudunk semmit sem tenni idész tehát hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez a két vonat, ha fogalmazhatok így, ugyanolyan sebességgel halad. Fontos az is, hogy a nemzetközi fejleményekkel is nagyjából együtt haladjunk, hiszen különben mi haszna az egésznek. Köszönöm először is a stabilitás és növekedési paktum hitelessége. Nos, azért nyilatkoztam, mert aggódtam emiatt, amikor egymás közt megállapodunk, úgy érzem, hogy fontos, hogy mindannyian tartsuk magunkkal ahhoz, amit eh, vállaltunk. Persze a rugalmasság az szép dolog, é, strukturális reformok, a szerkezetváltás tekintetében én is a rugalmasság mellett érveltem, de az Európai Bizottság szerepe úgy érzem, hogy itt nagyon fontos, hogyha a tagállamok úgy érzik, hogy az Európai Bizottság döntéseit nehéz megérteni, nehéz előrejelezni, nem objektívek, amely esetleg különbséget tesz a kis és nagy tagállamok között. Ez bizony mindig aggasztójá, és az Eurogroup ülések alatt is úgy érzem többször, hogy ez bizony aggasztja a minisztertársaimat. Az Európai Bizottságnak tehát látnia, éreznie kell, hogy a paktum az ő kezükben van, és nagyon nehéz bárkitől azt kérni, hogy tartsa magát a vállalásokhoz, hogyha a többiek fittyet hánynak a szegészre. Az Európai Bizottságot ezügyben tájékoztattuk természetesen. Pontosan tudják, hogy ez mennyire aggaszt bennünket, és hogy objektív döntéseket várunk tőlük. Tehát általánosságban egyetértésben vagyunk, de amikor valami miatt aggódom, akkor ennek az aggodalomnak hangot adok. Mário Draghi mindig arról beszél, hogy a bizalom horgonyáról beszélhetünk itt. Nos, itt nem csak a az eurozónába vetett hit és bizalom, hanem az egymás közötti kölcsönös bizalom is, amit eh, kockán eh, forog. Ezt komolyan kell venni, nem lehet ezt eh, félvárról venni. Idis ügyben pedig roadmapről beszélünk, 2014, bocsánat, 2024 javítja magát a hozzászóló. Addigra a bankszanálási alapnak teljesen működőképesnek kell lennie, backstopok, azaz készenléti eszközök is kell, hogy működjenek. Úgy érzem, hogy ennek mind-mind már működnie kell, le kell állni ennek az egész rendszernek ahhoz, hogy tényleg beindíthassuk ezt a 2024-re ez a roadmap, ez a menetrend, ez az úti terv, ha úgy tetszik, ugyanakkor a kettő összefügg egyrészt a, a, a bankok által örökölt problémákat is meg kell oldani, ez az úgynevezett legacy issues, a kockázat csökkentés oldaláról beszélek, ezzel párhuzamosan az egyre nagyobb fokú integráció a pénzügyi szabályozás terén, illetve a biztosítások terén, gondolok itt a betét, biztosítási garancia alapokra, tehát a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kéz a kézben egymással párhuzamosan folyó két folyamat. Tehát az elkövetkezendő évekre van bőven tennivalónk, de azt hiszem, hogy ezt nem kell elmondanom. Önök is pontosan tudják, hogy mik az érdekek, pontosan milyen érdekek és vélemények csapnak össze. A két napi rendnek tehát párhuzamosan kell haladnia, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2024-es határidőt tudjuk tartani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Pervas Beresz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tázelbom úr, ahogyan felvetett a bizottság szerepét a stabilitási paktum alkalmazásában azt értette ez alatt, hogy a bizottság bebizonyította azt, hogy közvetítő szerepet vállal fel a szabályok alkalmazása módját illetően? Úgy gondolom, hogy talán megvan a bizalom, erre utalt, de egyértelműen kellene, hogy fogalmazzon, és elmondja, hogy a bizottság nem egyértelműen alkalmazta a szabályokat. A második dolog a Nemzeti Verseny Hivatal normálisnak tartja azt, hogy a parlamentet, az Európai Parlamentet nem vonták be ebbe az eszmecserébe. Pedig ez lesz az egyik legfontosabb pillére a gazdasági irányításnak. Aztán Eszter Dolange kolléganőnek is ö, azt hiszem azt mondta, de tegnap Daniel Nuit is hallottuk, aki elmondta nekünk, hogy a jogalkotásnak ez a része mennyire fontos. Annak érdekében, hogy a pénzpiacok stabilitását biztosítsák, illetve egyensúlyba maradjanak. Nem tart attól, hogy az az út mutató, amiről beszélt, túl lassú a jövőre nézve? Hogy a bankunióban meglegyen ez a bizalom. Azzal kockázattal, hogy hogyha nem sikerül létrehozni a bankuniót, akkor minden sokkal sérülékenyebb lesz, és mindaz, amit az első két pillérben már eddig tettünk. Köszönöm Beresz asszony a kérdés, Hogy a bizottság megfelelően alkalmazza a szabályokat? Hát ha nem, akkor az ECOFIN-nek nem szabad egyetérteni ezzel. Tehát így működik a dolog. De voltak aggályok a korábbi döntést illetően Spanyolország és Portugália vonatkozásában, mert úgy tűnik, hogy az EDP eljárás során több időt vesz ez igénybe, és hát ugye nagyon sok kérdést vetesz fel, hogy megfelelően és helyesen alkalmazzák el szabályokat. Az ECOFIN-ről is volt erről szó, a bizottság megemlítette, hogy Franciaországot miért kell másképpen kezelni, és nem. Azt hiszem az elnök említette, hogy Franciaország úgy tűnik valamilyen más elbánást érdemel, mert Franciaországról van szó, és próbálom megérteni, hogy mi értelme van az ilyen megjegyzéseknek. És igaz volt ez a többi tagállamra is. Pontosan ezért alakult ki ez az agály a kisebb tagállamok részéről, hogy a nagyobb tagállamok más elbánásban részesülnek. És hát nem erről volna szó. Úgyhogy én csak azt mondom a bizottságot illetően, nagyon óvatosan kell eljárni, vigyázni kell arra, hogy megmaradjon az együttműködés és a bizalom. Verseny Azt hiszem, jobban oda kell figyelnünk erre, de beszéltünk már erről korábban is. A parlamentnek nincs szerepe ebben a javaslatban? Sajnálatos módon. Majd visszatérek még erre. Nem igazán értem, hogy miért ne lenne a parlamentnek itt szerepe, de talán van valami jogi oka ennek, amiről most nem ö, tudok. Ami a bankunió létrehozásának időpontját illeti és túl lassú menetét, talán igaza van, talán szükség van az alap létrehozására, és talán ez arról szól, hogy a bankok ilyen rövid idő alatt hogy tudnak ennyi pénzt rendelkezésre bocsátani, talán mint a betét garancia alap esetében ugyanez a helyzet tehát a bankoktól függ ez. És hogyha tényleg fel akarják a folyamatot gyorsítani, és a az államkötvények nagy koncentrációjával, akkor talán lépni kellene. És ezt az időt fel kellene használni arra, hogy a bankunió utolsó pillérét is létrehozzuk. Elnök, köszönöm. Ertadó németül fog beszélni. Schätzen wir es auch, und nicht nur die Calvinisten, wenn hart gearbeitet. Köszönöm, nem csak a kálvinisták hallják szívesen, amikor valaki keményen dolgozik. De nekünk az is fontos, hogy jó munkát végezzenek, ne csak keményen dolgozzanak. És hát a bankunió tekintetében ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaink. Azt halljuk, hogy minden európai polgárnak ugyanúgy biztonságban kell tudni a pénzét a harmadik pilléren belül. Ez alapvetően, amivel a betét garancia alapot indokolják. De erre egy versenyképes megoldást is el tudunk képzelni. hogyha nem csak a saját országukban aktív bankhoz férnek hozzá, hanem alapvetően bármelyik bankhoz, miért ezt a verseny képes megoldást erőltetik az EDIS megoldás helyett, úgy érezzük, hogy itt erkölcsi kockázat van, a piaci torzulás is előfordulhat a bankok között, a bankunión kívüli és belüli bankok között, illetve a betétgarancia alap az egész biztosítási rendszert is megzavarhatja. Miért nem koncentrálunk az Európai Unióban a verseny elvére, ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg tegyünk is valamit az érdekében. Ez az első megjegyzés, A második. A tanács foglalkozott az áfa ügyjel, és volt vele egy-két nehézségük. Az a hagyományos és a visszafele kiszámított áfa rendszer közötti különbségek ügyében melyik az előnyösebb? Köszönjük, köszönöm ezt a kérdést. Nos, a versenyt előtérbe helyezni ez nem rossz, de a betétes az Európai Unióban ugyanolyan eh, védelmet eh, érdemel mindenki, és természetesen a fogyasztó szabadon választja meg a bankját, és azt hiszem többet tehetünk annak érdekében, hogy a fogyasztók szabadabban válthassanak bankot. Az én hazámban sem megoldott még ez a kérdés. Sokkal nagyobb átláthatóságot eh, követelne ez alapvetően, hogy az emberek tényleg lássák, értsék, hogy pontosan mi alapján döntenek és választanak. Mivel ezt nagyon nehéz megértenie az átlagfogyasztónak, ezért van nekünk fontos ö, szerepünk, ezért van szükség komoly piacfelügyeletre, ö, tőkekövetelményekre és olyan védelmi mechanizmusokra, amelyek védik a fogyasztókat, bárhol is legyenek. De mint bármely mm, ilyen biztosítási rendszerben, eh, ez igaz erre is, lehetne sokkal jobb, lehetne sokkal erősebb is, de egy egységes rendszer valószínűleg jobb, mint 28 különböző. De hogyha valaki az én biztosítási rendszerembe szeretne belépni, akkor előbb szeretné tudni, hogy mik a kockázatok, és hogyha Delange asszony szeretne belépni, akkor tudnánk, ha ő is már benne van, akkor szeretne jön esetleg tudni, hogy neki mik a kockázatai, és lehet, hogy azt akarja térni, hogy azokat a kockázatokat csökkentse. Pont erről folyik most a vita. Hogyha valaki ebben részt akar venni, akkor bizony a banki mérlegekben található uh, kockázatokkal valamit kezdeni kell. A fordított adózási megközelítés ügyében vannak olyan tagállamok, amelyek határozottan azért lobbiznak, hogy tegyük lehetővé, hogy ez ügyben egyes országok vagy tagállamok kísérletezzenek. Még nem döntöttük el ezt véglegesen, majd pénteken fogunk erről bővebben beszélni. Az Európai Bizottság ennek a jogi vonzatairól elmond nekünk több mindent, de hát alaposan körbe kell járnunk, meg kell vizsgálnunk. Szilvi Gulár. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök, hogy itt van velünk, köszönöm. Nagyon jó, hogy el tudott jönni ezt még cserélni velünk. Szeretnék először köszönetet mondani, ezt egy kérdést feltenni. Köszönetet mondok azért, mert felszólalt a francia ország kapcsán a Juncker kijelentés miatt Franciaország számára ez előnyös, köszönöm szépen. A törvény ugyanolyan kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Ez a francia forradalom egyik nagy eredménye, védje meg ön is, köszönöm szépen. Aztán Sajble úr azt mondta, hogy a britek népszavazása kapcsán az bent az bent, az kint az kint. Önnek erről kap mi a véleménye? Um, do I agree with any? Egyet értek vele azzal, hogy a bent az bent, az kint az kint. Hát általánosságban azt kell mondanom, hogy igen. De hadd kezdjem pozitív megközelítésből. Nálunk is volt Hollandiában néhány népszavazás. Egy dolog nem működik, az, hogyha megfélemlítjük a szavazókat, és azt mondjuk, hogy milyen borzasztó dolgok fognak történni, ha bizonyos dologra szavaznak. Szerintem ez nem jó megközelítés, úgyhogy valószínűleg a brit szavazókat annyira nem érdekli, hogy én mit mondok, de ha érdekelni őket, azt mondanám, hogy nagyon komoly eh, érvek vannak az európai együttműködés mellett, és ez nagyon komoly brit érdek, sok okból kifolyólag például. Azt hiszem, hogy a Brexit vitában a migráció az egyik fő téma. Ennek a témája nem fog megszűnni attól, hogy kilépnek az EU-ból. Az Egyesült Királyság és a franciák együtt kell, hogy működjenek, például a csatorna alagút összeköti őket, tehát muszáj lesz együttműködniük a jövőben is a briteknek, muszáj lesz a Törökország szíriai régióban való részvételüket is fenntartani. Tehát nagyon sok ok van arra, hogy az együttműködés, az európai együttműködés jó ötlet a britek számára is. De hogy miért nem elég jó a britek számára az, hogyha tagoká válnának. Én azt szeretném, hogyha aktív tagok lennének, és a javítás, a változtatások élovasai lennének, mint a múltban de egyre passzívakká váltak, védekezőké. Úgyhogy igazából egy offenzív brit tagságot szeretnék látni. Ennyit mondanék erről. Visszatérhetnék még egy pontra. Egyáltalán nem fenyegetés volt, csak szeretném felhívni a figyelmét azokra a kérdésekre, amit több millió EU-s tagállami állampolgár tesz fel, akik azt kérdezik, hogy számukra milyen hatással fog járni a brit referendum. Nem szabad csak egy országra összpontosítani, és éppen ezért a többiekről ne feledkezzünk el. Mert olyan helyzetet teremt a brit döntés, ami beláthatatlan következményekkel és félelemmel jár mások számára. Excellent. Kiváló. Dimitris Papadimulis. I'll put my question in Greek. Görögül fogom föltenni a kérdésemet, miniszter úr. Nagyon köszönöm, Derszegom úr, hogy eljött ma hozzánk. Ha nem tévedek, az elmúlt két év során első alkalommal történt meg, hogy bevezetőjében Görögországot meg sem említette. Ezt jó jelnek tekintem. Mert ez azt mutatja, hogy Görögország most már sem a médiákban, sem a pénzügyi kérdésekben nem szerepel a szenzációk között. Azért szeretnék öntől kérdezni valamit. Görögországgal kapcsolatban két nap múlva milyen döntés születik majd? mi lesz a hitelnek ezzel a nevezetes részével? Megkapjuk? Aztán Dombrovszki úr és Moszkovici úr, amikor az Európai Parlamentben felszólaltak, azt mondták, hogy optimisták. Azt gondolják, hogy a nyár elmúltával az IMF és az európai ételezők között folytatódnak majd a tárgyalások annak érdekében, hogy konkrétabb utat mutassanak az adóság csökkentése érdekében. Ön is egyetért ezzel? Dombrovszki úr azt mondta, hogy 2018 után a bizottság megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy alacsonyabb eh, és reálisabb költségvetésről beszéljenek a 3,5-hez képest, hiszen erre mindenki úgy nyilá, erről mindenki úgy vélekedett, vélekedett, hogy elérhetetlen már egy évtizede. Egy volt pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a hitelezőknek is hozzá kell járulni ehhez, hogy késlekedés nélkül csökkentsék ezt a terhet, még az IMF is ezt kéri, és 2018-tól közve csak 2% legyen, ne 5%, annak érdekében, hogy Görögország ismét növekedjen, mégpedig fenntartható és stabil módon. Hogy olyan üzenetet közvetítsenek a befektetőknek, hogy végre készek vagyunk erre. Mi a válasz ezekre a kérdésekre? Köszönöm a kérdéseit. A hivatalos válasz persze az, hogy itt az ECOFIN elnöke vagyok, e- az Eurogroup nevében nem fogok válaszolni, de persze nem teszem ezt meg, úgyhogy egyszerűen csak válaszolok. Teljesen igaza van, nem beszéltem Görögországról, az a hivatalos oka ennek, hogy az ECOFINről van itt szó. De aztán van egy másik oka is ennek, egész más időszakba jutottunk. A bizalom, az eurozóna tagállamai, és Görögország vonatkozásában tavaly nyáron volt a mélypont. De hát most már messze jutottunk ettől a pillanattól, most már konstruktív az együttműködés, persze vannak nézetkülönbségek, sokszor abból a szempontból is, hogy mi volna a megfelelő megközelítés, de nagyon konstruktívan dolgozunk együtt, és nagyon remélem, hogy a következő ö, lépésre sor kerül, és engedélyt kapnak erre? Ez volt az első kérdése. Már minden előzetes intézkedése sor került ennek érdekében. A második kérdése, mi a helyzet az adóssággal és a konkrétabb lépésekkel a nyarat követően? A válaszom nem, már megvan az a roadmap, és hát mindenki erről beszél egyértelműen körvonalaztuk már a megoldást az adósság vonatkozásában a múlt hónapban, és amikor az kezelésről beszélünk, és a kamatok csökkentésének kísérletéről, hogy kisebb legyen az adóság teher az elkövetkezendő években, ezt az intézkedést már most megtehetjük, a program végén konkrétabb intézkedésekre kerül sor. Ez nyilván attól függ majd minden, hogy akkor mit mutatnak az adóság fenntarthatósági elemzési mutatók. Szunaros úr azt mondta, hogy mi legyen a reális kamatlábakkal. A három és fél átlagban, hosszú távon nem reális cél. Úgyhogy csökkenő tendenciát vezettünk be az elkövetkezendő évtizedek számára. De ezt a vitát nem akarjuk újra megnyitni a nyarat követően, és a következő lépés majd az év vége felé következik, amikor az IMF dönt ez a következő lépés, hogy az IMF előkészítse ezt a döntést az év vége felé, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, Philip Lambert. Meneer uh, on IDIS... Jó napot kívánok! Az IDIS ügyben kicsit eh, csalódott vagyok, hogy általánosságban a holland elnökség eh, nem nőtt fel a várakozásaimhoz. Én többet vártam önöktől úgy érzem, hogy a soros elnökség elején valóban komolyan gondolták mindazt, amit ígértek, és azt is értem, hogy nem minden a soros elnökség kezében van, de úgy tűnik, hogy betétgarancia ügyben Now, I agree that this is a sensitive dossier and we have to tread carefully. Uh... Nos, nem túl gyorsan dolgozik az Európai Parlament, és mégis így is gyorsabbak vagyunk. E Ami az adóelkerülést illeti, az OECD nem tért ki minden kérdésre. Az Európai Bizottság felvizezte az OECD javaslatot, és aztán az Európai Bizottság javaslatát is tovább vizezték fel, és Erik Wiebes nagyobb befolyással bír, mint, mint ön. Erik Wiebes, jó your uh, Az ön kollégája adóügyi államtitkáról Tudja, hogy kiről beszélek. Pontosan tudja, hogy kiről beszélek. Úgy tűnik, hogy az ő véleménye dominánsabb, mint az öné. De a szabályok ügyében, hogyha vannak szabályaink, és ezekben a szabályokban bízni is akarunk, akkor ezeket alkalmazni kell. Ugyanakkor, hogyha a szabályokat úgy állapítjuk meg, hogy azok alapvetően pont az elkező hatást érik el, akkor nem a szabályok betartásával kell foglalkoznunk, hanem esetleg azok átgondolásával a gazdasági kormányzás szabályai prociklikusak, és ahelyett, hogy ezt felismernénk, alapvetően a szabályokat kezeljük túlságosan szabadon. Jobb, hogyha nem jók a szabályok, akkor változtassunk rajtuk, ne tegyünk úgy, mintha hinnénk a szabályokban, de aztán utána igazából mégsem használjuk, alkalmazzuk őket. Köszönjük Lambert úr! ön csalódott bennem, ami nekem alapvetően olyan, mint hogyha mintha megdicsérne, többet várt tőlünk, azt mondja, még van egy pár napunk, talán az utolsó pillanatban egy erős hajrával tudunk valamit javítani ezen. Idis ügyben azt mondtuk az Európai Bizottságnak, hogy kezdje az egészet előről. coming years. Uh, also technical work is already being... A technikai munkát már a tanács szintjén elvégeztük az IDIS uh, javaslat uh, kapcsán. Hogy változik-e majd a tárgyalások során? Hát persze, ez mindig változik, de ez nem jelenti azt, hogy nulláról kell kezdeni az Európai Bizottságnak ezt. 2024 miatt aggódik, ön azt mondta, én nem aggódom, mert 2024-re teljesen föl kell állni ennek a szanálási alapnak. Addigra a bankuniónak is ki kell épülnie, ennek azonban több összetevője van. Azt elmondtuk, hogy mi ezt hogy képzeljük el, hogyan lehet ezt politikailag is kiegyensúlyozottá tenni, ez tehát a menetrend, ez az úti terv, ha úgy tetszik. Csalódott adóügyekben is adjon nekünk egy esélyt. Eted ügyben már a múlt hónapban meg tudtunk volna a tanácsban állapodni, hogyha mindenben engedtem volna. A miniszterek azt mondták, hogy ez nem tetszik nekünk, az nem tetszik, ezt is vegyük ki a csomagból. Mondtam, hogy hát fiúk, hát így könnyen meg tudunk állapodni, de mindent nem dobhatunk ki. Persze vannak különböző érdekek, persze tárgyalásokban mindenkinek engednie kell, de hát a BEPS végrehajtásában úgy érzem, hogy ennél többet várhatunk, többet tehetünk. A szabályok ügyében egyetértünk, hogyha a szabályok nem jól működnek, akkor változtassunk rajtuk. Valóban. Ez, ez, ez jogosnak tűnik ez a felvetés. Az informális Amsterdami Ecofin ülésen is beszéltünk erről, hogy hogyan működnek például a költségvetési fiskális szabályok. A strukturális deficit indikátor vagy jelzőszám hogyan működik. Hogyan lehet ezt politikailag kezelni, befolyásolni. Ez egy roppant érdekes vita egyébként az Európai Bizottság a paktumra vonatkozó, főként a megelőző részére vonatkozó jelzőszámok megváltoztatását már, már készíti. Persze a szabályok módosítása sem elvetendő ötlet, de ha vannak szabályok, vannak jogszabályok, akkor az Európai Bizottságnak formális jogi szerepe van abban, hogy érvényt szerezzen a szabályoknak. Persze rugalmasság és más eszközök, ezek mind szépek, de hát alapvetően objektív, fair, tisztességes módon kell szabályokat alkalmazni. De egyetértünk, ha nem, nem jók a szabályok, akkor változtassunk rajtuk, és utána viszont szerezünk nekik érvényt. So it's a news, this one. Új címszalagok. Marco Valli következik. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Eurogrup elnökének is, a holland pénzügyminiszternek, hogy eljött ma hozzánk. Egy roadmapről beszélt, amelyet az öt elnök írt meg, az öt európai elnök, és a bankunióról van szó. Tehát azok, akik a bankunióra tekintenek, azt remélik, hogy majd a spekulációnak véget vet. De hát nem föltétlenül fogja ez semlegesíteni ezt a problémát, hiszen itt a tőkepiacokról van szó, nyilván átláthatóbbá teszi ezt a piacot, szemben az előző helyzettel a régi módszerhez képest. Ami a betéteket illeti, a betét programot és a kockázatokat. Nem voltak helyesek a kritériumok korábban. Nem vette figyelembe például az államadóságot, amit például nem lehet a pénzügyi spekuláció által képviselt nagyobb kockázathoz hasonlítani. Úgyhogy nem igazán a megfelelő irányba haladtak, inkább a bankok, a lobbik irányába, nem pedig a nép akarata irányába. Mi a helyzet a semlegesítéssel? Ön olyan országokról beszélt, amelyek nem értenek egyet a bizottsággal, illetve a parlamenttel a most tárgyalt csomag vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy Hollandia mellette van, de nyilván vannak más országok, amelyek nem. Aztán ott van a roadmap. Az öt elnök arról beszél, hogy a Brexitet követően mi történik, hogy mi lesz a fiskális kapacitással, az egész költségvetés. de hát ön erről nem beszélt, és az emberek szeretnék tudni, hogy mi a helyzet itt az eurózónában vannak országok, ahol többlet halmozódott fel, mint például Németországban. És ugye ez befolyásolja a belső és a külső piacot. Ott van a fiskális kapacitás. Németország részéről ez nagyobb hozzájárulást kíván majd? Köszönöm szépen. These are quite difficult questions for me. Hát elég nehéz kérdéseket tett fel nekem, Vali úr talán azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy értettem egészen. Tehát a bankunió új ö, pénzügyi termékeket hoz majd, csak szebb nevük lesz. Nem tudom, hogy mire gondolt. Azt mondja, hogy rossz kritériumokra a tőkepiaci unióról beszéltem. Tehát, úgy gondolom, hogy végül is a kérdése az volt, hogy csak a bankok lobbyára hallgatnak, vagy pedig az állampolgárokra. Azt gondolom, hogy az állampolgároknak az az érdeke, hogy a bankok biztonságosak legyenek, amelyekben bízhatnak nem föltétlenül adófizetőként akarnak megtakarítani, mert nagyon nagy az államadóság. És az egyik oka ennek az volt, hogy meg kellett menteni a bankokat. Hát igen, valóban meg kell néznünk, hogy milyen kockázatok jelennek meg a bankokon belül, és értelmesen megoldást kell találni, hogy egészségesek legyenek, erősek legyenek, hogy a saját kockázatukat el tudják vinni, és nyitottak legyenek a vállalkozók, a fogyasztók és főleg a KKV-k számára. Azt gondolom, ezt kellene elérnünk. De egyébként pont. Írész. Vagy, a, vagy az adóságról kérdezett, hogy melyik azok az országok, amelyek már ellene vannak? Hát nem tudom, hogy végül is mi az, ami legfontosabb, szerintem az, hogy legalábbis az elnökség szempontjából megállapodás született, és szülessen a lehető legerősebb, leghatékonyabb. Pillanatnyilag próbáljuk az összes országot a különböző területeken egyesíteni. Végül Németországot említette, hogy nagy ö, többletet halmozott fel, de egyébként nem ez az egyetlen ország, amely ilyen helyzetbe került, ami a fiskális kapacitást érinti, nagyon nehezen tudnék válaszolni, mert egész egyszerűen nem értem a kérdéseket. Jó, majd írásban. Köszönöm. Monsieur le ministre des Finances... Miniszter úr, Hollandia pénzügyéről és az európai gazdasági kormányzásról, a beszélünk az ön országában, az én országában. Kicsit haragszom azért a nyilatkozatért, amit ön eh, hangoztatott az cikkekben, például a június elejé Le Figaro cikkben, mert eh, Brüsszelt Párizs fölé helyezi, és az Európai Bizottság hiteltelenné teszi magát, hogyha nem tartatja be a stabilitási paktumot, illetve a GDP 3%-os küszöbét. Franciaországban azonban 1,5 milliárd euró sikerült a Google France alapján adócsalásból visszaszedni. Az önök országa és Írország viszont nem fizeti megfelelően az adóit a holland, úgynevezett holland szendvics miatt évtizedek óta, és nem csak a Google az egyetlen cég, ami ebből óriási profitot termel. Az európai partnereknek ez károkat okoz, és Franciaország 30-40 milliárd eurós kárt kell, hogy elfeszítsen, elszenvedjen emiatt, ami a GDP-nkre is kihatása van. Más nemzeti gazdaságok próbálják így a kerülő utakon növelni az adóbevételeiket. Ezonban a KKV finanszírozására nem figyelnek oda, és ez nagyon komoly megszigorításokhoz vezet, ami sújtja az állampolgárokat. Az önök országában is eredményei vannak ennek. Hogyan van önnek meg a bátorsága, hogy Franciaországot leckészteti akkor, amikor az önök kormányai egymás után elszegényítik a mi országunkat évtizedeken keresztül? A pénzügyi áramlások eltérítésével adó bevételekhez jutnak. Az adócsalás, mintha nem létezne, önök úgy tesznek. A franciaországi multinacionális cégek, amit nem fizetnek ki, az olyan megszigorításokhoz és megszorító intézkedésekhez vezet, amit miattuk, önök miatt kell enszelvednünk. Egy ország ö, olyan országról beszélünk, amelynek a vezetői nagyon komoly adócsalási bűncselekményekben részesek. Várom a válaszát. Köszönöm szépen. A bizottság szerepe és a paktum. Nagyon kevés köze van ennek Franciaországhoz, és nem kommentáltam Franciaország döntését, mert egyedi döntéseket nem kommentáltam, a deficitje csökkentésére további éveket kapott Franciaország, ennek objektív okai vannak, és egy sor más Európai Uniós tagállam kapott még további éveket, haladékot arra, hogy a deficitjét csökkentse, és megfeleljen a paktum előírásainak. Ezt objektív alapokon engedélyeztük. Megjegyzéseimnek ez volt a lényege. Az adó kikerülés adókijátszás. Igen, erre sor kerül, de a korábbiakban is elmondtam, hogy ha Hollandia eddig a probléma része volt is, és feltételezem, hogy igen, akkor most a megoldás részévé kell, hogy váljunk. Ez a megközelítésem, mint pénzügyminiszter és mint elnök. Az adórendszerünk nemzetközi cégeknek lehetővé tették, hogy adófizetést kikerüljenek, nem csak Hollandián keresztül, mert ha nekünk nagyon szigorúak lettek volna a szabályunk, akkor más úton, módon, más nemzetközi úton, módon tették volna ezt, sok módja van, tehát ennek nemzetközi normák elfogadásával lehet csak ez ellen fellépni, ezeket Európában mindenhol végrehajtani, és mi ebben vezető szerepet akarunk vállalni. Hogyha ez jogszabályi változásokra van szükség az önök országában, vagy a miénkben, akkor ezeket meg fogjuk tenni. Például idén már megváltoztattuk a törvényeinket az úgynevezett innovációs dobozzal kapcsolatban. Ez az egyik olyan eszköz, ami nagyon vonzóvá tette Hollandiát a nemzetközi cégek számára. Tehát most már van egy nemzetközi standard, és azt mi végre fogjuk hajtani. Ez az egyetlen előrevezető út. Hogy nagyon világos nemzetközi standardjaink vannak, ezt európai keretben és nemzeti jogszabályokban is végrehajtsuk. Nagyon motivált vagyok. Köszönöm. Arianopoulos. Tornopoulos képviselő Köszönöm. A kérdésem a következő. nem csak Görögországot érinti alapvetően, hanem a munkavállalók szabad mozgását is, de a szabad munkavállalás jogát. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy a versenyképességi alapon megállapított egységes szabályok mentén megállapított bérképzés mellett érvelnek. Ciprus úr által végrehajtott reformokat dicsérték. De az emberek nem fogják megköszönni ezt neki, mert folyamatosan csökkennek a bérek, a nyugdíjak, nagyon sokan elvesztik a elveszítik a lakásukat, a házukat. Ön is, a kormány is a különböző támogatások tekintetében igencsak gálánsak az adó visszatérítések és engedmények tekintetében, akkor, hogyha multinacionális cégekről van szó idén lesz a második, kerül sor a második ilyen értékelésre. Minden tárgyalási forduló után az emberek egy, azt látják, hogy egyre kevesebb pénz marad a zsebükben. A jelenlegi kormányzattal a munkahogyi csomagról is tárgyalnak majd. Amikor a bevált gyakorlatokról beszélnek, a Sziriza kormányjal aláírt harmadik megállapodásban is szerepel ez, ez mi? De a tömeges elbocsátások intézményesítéséről beszélnek? Az európai ügyészek közbelépése után azt mondták, ahol a munkanélküliség 25%-ot is meghalad, és az intézkedéseken nem csökken. Mit gondol az új bér megállapítási rendszerről? A 13. és 14. havi fizetés eltörléséről, illetve a 2006-os szint alatti minimálbér megállapítás. Mindjárt befejezem, elnök úr. És egy állandó, változatlan bérrel kell majd számolniuk az embereknek? Lot of Már így is épp eleget kérdezett, elég lesz, megadjuk a szót a miniszter úrnak. Húha, nagyon konkrét kérdésekre konkrét válaszokat érdemelne, ugyanakkor ezt nem tudom ennek megadni, mert a munkaügyi reformok épp hogy csak elkezdődtek, és ennek a folyamatnak a végén, amikor ez lezárul, akkor az intézmények és a görög kollégák az euró csoport többi miniszterét is majd tájékoztatják erről. Ezért ennél többet nem tudok mondani. Gunár hök, a következő kérdésfeltevőnk. Like Köszönöm szépen. Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amely a gazdasági helyzetre vonatkozik. Az volt az érzésem, rendkívül csalódott voltam, mert intézményes változásról volt szó, nem föltétlenül reformokról. És amikor valamilyen strukturális problémával kell szembenéznünk, akkor létrehozunk egy új bizottságot, egy új roadmap-et, stb. stb. stb néha régi szabályok helyett újakat alkotunk, bár a régieket se tartottuk be, reméljük, hogy majd az újakat befogjuk. De a probléma megmarad. Nézzük az európai gazdaságot. 2007 óta az Európába irányuló külföldi befektetések a felére csökkentek. Más régiókban ezzel szemben nőttek, sőt, az Egyesült Államokban megkétszereződtek. Beruházási hiány kell szembenéznünk. Az Európai Unióban 15%-kal magasabbak az adók, mint bármi más gazdaságban. Nos, ön mit szeretne? Mit tegyünk annak érdekében, hogy strukturális reformokra kerüljön sor, hogy az erőfeltételeken változtassunk a gazdaságban, és ne a kedvenc témáinkról beszélgessünk, hogy hogyan változtassunk intézményeken az Európai Unióban. Ugyanis a strukturális reformok nem fognak bekövetkezni automatikusan ennek köszönhetően. Tehát mi lenne, ha az európai gazdaságról beszélnénk, nem pedig az európai intézményekről? Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem rendkívül módon igaza van. Úgy tűnik sok időt töltünk azzal, hogy intézményes kérdéseket vitatunk meg. És én úgy hiszem, hogy a strukturális reformok továbbra is kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a termelékenységet növeljük Európában, és magasabb növekedési szinteket érjünk el. A jelenlegi rendkívül lassú ütemű növekedést nem fogadhatjuk el. Ha nézzük a munkanélküliségi szinteket, a legjobb megoldás az, hogy a lehetőségeket használjuk ki. Több beruházási lehetőség teremtésével a különböző piacokon, például a belső piacon. Ezért a miniszterelnököm Juncker elnök úrral együtt egy cikket írt, azt hiszem a Financial Times-ban jelent meg, ahol is amellett tették le a voksot, hogy egyértelműen elkötelezzük magunkat, hogy a belső piac teljes mértékben megszülessen. Itt nagyon sok a potenciális lehetőség. És nem nagyon értem, hogy miért nem hangsúlyozzuk ezt eléggé. A Juncker tervben három pillér volt. A harmadik pontosan erről szólt, hogy több legyen a beruházási lehetőség, strukturális reformokkal, stb. stb. De nem nagyon sokat léptünk előre ezen a téren. Ugyanez a helyzet azzal, amit a magas adók kapcsán mondott. Nagyon erőteljes a szociális modell itt nálunk, én szociáldemokrataként nagyra értékelek Európában. Azonban ennek az az ára, vagy a kevésbé produktívakat érinti a munkaerőpiacon. Itt kell változtatnunk, hogy az embereket könnyebben lehessen foglalkoztatni, illetve hogy visszatérhessenek a munkanélküliek a munkaerőpiacra. Tehát ezek azok a fontos nagy reformintézkedések, amelyeket minden országban be kell nevezetni. De hát nagyon nagy a szabályozás, a különböző ö, szakmák területén, amelyek rendkívül zártak, nagyon nehéz bekerülni, de főleg a fiataloknak. Nagyon nehéz a fiataloknak új üzleti vállalkozásokba kezdeni. Nagyon-nagyon sok a szabályzó tökéletesen egyetértek. Nehéz ez az intézkedés, nagyon sok strukturális reform egyáltalán nem népszerű, és mindannyian megpróbáljuk a következő választásokat megnyerni. De ha nem vezetjük be őket, akkor biztos vagyok benne, hogy a gazdaság továbbra sem fog felgyorsulni, és nagyon kevés esélye van annak, hogy a következő választásoknál ez így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Remélhetően leg az IOP-ot ezen a héten véglegesíteni tudjuk. Skeptikus voltam a bizottság javaslatával kapcsolatban, de szerintem komoly előrehaladást sikerült elérni, és remélhetőleg szerdán az a következtetéshez zárhatjuk a munkát, hogy nagyon sokat haladtunk. A határokon átnyúló tranzakciók esetében nagyon komoly eredményeket értünk el szerintem. A kérdésem, az adó kikerülés témájára vonatkozik. Az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, ami azt mutatta, hogy nagyon fontos politikai eltérések ellenére sikerül egy adó kikerülés elleni rendszerszerű megközelítésben megegyeznünk. Persze vannak különbségeink, de erről tudná pár szóval többet mondani, mert én amiatt aggódom, hogy a tagállamok persze igent mondanak, de utána nem cselekszenek. Írország például ellenzi a CFC-ben javasolt változtatásokat, Schreibler pedig azzal fenyegetőzik, hogy a csomag felét kidobja. Ezek csak hír morzsák, de ön tudna -e többet mondani arról, hogy milyen nehézségekkel néz szembe etérem? nagyon megnehezíteném az életemet, hogyha különböző álláspontok, kifogások kapcsán több részletbe mennék bele. Elkötelezett vagyok, hogy a csomag maradjon hiteles és erős. Nem akarok engedni, nem akarom felhigítani, hogy elveszítse a hitelességét. Az összes országban nagyon komoly nyilvános vita folyik az adókikerülésről ennek a tisztességtelenségéről és arról, hogy az adóverseny az országaink között mennyire káros. Szembe kell néznünk ezzel. Mindannyiunk, minden pénzügyminiszter szembe kell, hogy nézzen ezzel a problémával az ECOFIN tanácsban és azon kívül is, és együtt kell dolgoznunk, hogy fellépjünk ezzel ellen. Hogyha azt akarjuk, hogy az állampolgárok és a cégek befizessék az adójukat, akkor azt biztosítani kell, hogy tisztességesen fizessenek, és mindenki fizessen. Ehhez nagyon komoly európai standardokra van szükség. A múlt havi ECOFIN tanács megnézhető, hiszen felvették, nem tudom, hogy látta-e, ez lehet, hogy jobban betekintést engedne a különböző témákba, amik önöket érdeklik. Köszönöm szépen, mondja az elnök ezt az érdekes eszmecserét amely számos kulcsfontosságú problémára kitért. Úgy gondolom, hogy fontos az, amit a végén mondott. És egyébként, amit el is kezdett, hogyan javítsuk, egy, hogyan tegyük egységesebbé és átláthatóbbá az adóügyi szabályainkat. Persze vannak nyilatkozatok, de hogyha például őszinte lehetek, idén nem látom, hogy Franciaországot bármilyen különleges módon kezelnénk, úgyhogy maradjunk a tények alapján, ez konstruktívabb, de hát ezzel a megjegyzéssel is szeretném megköszönni az ön munkáját, és az utolsó kérdéssel is rámutattunk arra, hogy adó kérdésben egyhangúságra van szükség a döntéshez. Remélem, hogy erős mozgatórugója lesz a döntéshozatalnak a holland elnökség, és ambiciózusabb adópolitikát tudunk majd elfogadni. Új kihívások állnak az Európai Unió előtt, de remélem, hogy sikerül konzisztensen és határozottan fellépni az adókikerülés ellen. Köszönöm szépen tehát, és nagyon várjuk a következő ECOFIN tanács eredményét, és a továbbiakban is gyümölcsöző együttműködésre számítunk önökkel. Köszönöm szépen! Okay. Rendben. Hatos naprendi ponttal folytatjuk. Az Európai Közösség és Monaco közötti megállapodás a tanács 2003 per 48 per LK irányelvében megfogalmazott intézkedéseknek megfelelően. András Schwab az előadónk ez ügyben. Köszönöm el, úr, kedves kollégák! Ez egy alapvetően az EU és a Monaco közötti megállapodás illeti, ez a jelentés, annak kapcsán, hogy a európai szinten állapítsák meg a kamatokat. A, a kölcsönös pénzügyi számlák, a banki számlák kal kapcsolatos információk kölcsönös cseréje a, egy, egy, a hercegség, ami ugye alapvetően egy mikro ország, nagyon komoly veszélyt jelent adóelkerülés szempontjából. Liechtensteinnel, más országokkal is megállapodni tervezünk. Tehát van ennek már előzménye nagy sikerrel. Megtettük ezt korábban. Február 22-én került aláírásra a szöveg. Alapvetően a nyári szünetre az egészet el is felejthetjük. A polgárok, az, állam, az európai állampolgárok Monakóban tartott számláival kapcsolatos automatikus adatcsere például 2018-as határidővel kerül bevezetésre, 2004 óta húzódik ez az ügy, akkor lettem az Európai Parlamentben képviselő. Ehm, fontos, hogy a szabályok, Monaco harmonizálja az adózási, a, a kamatadó szabályait az Európai Unió jogszabályaival. Austausch auf Ebene der OECD ähm, vorgenommen wurden. Így fontos, hogy az OECD normákhoz igazított európai szabályokhoz igazodjon eh, Monaco. Úgy tűnik, hogy ez fog megtörténni. Eh, ezt üdvözlendőnek eh, tartom. Ez egy fontos előrelépés. Svájc Liechtensteinnel már megköttetett ugyanez a megállapodás, hiszen együtt tudjuk felvenni a harcot az adócsalás, az adócsalók ellen. A kamatadóval kapcsolatos adatcsere könnyebbé teszi majd az adócsalók felfedezését, nem lehet majd külföldön elrejteni ezeket a pénzeket, legalábbis nem Monakóban. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb ratifikáljuk ezt. wir den Bericht im Wirtschafts- und Währungsausschuss ohne Änderungen annehmen. Az 50-es cikk például arról ír, hogy az Gazdasági és Monetáris Bizottság alapvetően szavazás nélkül is megteheti ezt, de emlékeztetném az elnök urat és a nagyra becsült kollégákat is arra, hogy hogy a korábbi jelentésekben, hasonló témájú jelentésekben a, a, a jelentés tartalma és a későbbi ö, ö, ö, nyilatkozatok között ö, igen komoly eltérés volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentéstevő nyilatkozataiban ne térhessen el a jelentés tartalmától. Az egyszerűsített eljárásnak nem ez az értelme. Jó lenne, hogyha a kollégák ezt szem előtt tartanák. Akik ezt korábban megtették, tudják, hogy kikről beszélek. Reméljük a megállapodást és a jelentésemet támogatni fogják. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Szocialista frakció, Pervans Berez, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ki kell mentenem árnyék jelentés készítőnket, Kofot kollégát, az Ipari Bizottságban szavazáson vesz részt. De Alexander Schwabnak gratulálni szeretnék. A monakói hercegséggel való együttműködést illetően azt hiszem, hogy ez egyszerűsített eljárás és lehetővé teszi azokat a megállapodásokat, amelyeket már, Andor, már Andorrával, Liechtensteinnel, Svájccal és San Marinoval is megkötöttünk. Abba az irányba mutat, amit szeretnénk, az információcsere elérésé irányába. Nem hiszem, hogy a frakciónk a szavazást, illetve bármiféle problémát jelentene. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sander Rose. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is. A korábbiakhoz hasonlóan ezt az ügyet is üdvözöljük, mert segít abban, hogy a különböző módon bánjunk a különböző tagállamokkal, és éppen ezért támogatjuk ezt az ügyet. Csak nagyon gyorsan szeretnék köszönetet mondani Andrásznak a munkájáért, megfelel a nekünk az álláspontja, és mivel határosak vagyunk Monakóval, ezzel nagyon szép régióval, én akár a helyszínre is el tudok látogatni, hogy ellenőrizzem, hogy működik-e a megállapodás. Jogász képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy hasonló jelentéseket már a korábbiakban is elfogadtunk, úgyhogy ezt is el fogok fogadni. Semmit további hozzáfűzni van nincs. Köszönöm, Barbara. Nincs itt, jó? A jelentéstevő kíván-e még valamit mondani? Jelentéstevő úr? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy elviekben minden elhangzott, egyszerűsített eljárásról van szó, úgyhogy nem kell nagy vitát folytatnunk róla, de az alapvető probléma itt az az, hogy hogyan tudunk sikere járni, és biztosítani azt, hogy a tagállami adóhatóságok jobban együttműködjenek. Erre nem tudjuk rá kényszeríteni őket. Például a Panama ügy kapcsán is felmerült, hogy szükség lenne erre. Vannak olyan területek, ahol a tagállami kompetenciák annyira erősek, hogy nem csak a megáll, az egy eljárásra kell megállapodniuk, hanem a megállapodás alapján fel is kell lépniük. Ezt nem tudjuk előre előírni, csak várni tudjuk, reménykedni tudunk benne. Nagyon fontos lépés lenne ez a megállapodás ebben az irányban, de nagyon fontos az, hogy a szakbizottság folyamatosan ellenőrizze, hogy az együttműködés az törvények tekintetében hogyan működik, mennyire sikeres. Szerintem a kollégák többsége egyébként ebben egyetért velem, úgyhogy nagyon komoly problémát az egész ügyel kapcsolatban nem látok. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. mára azt hiszem, hogy be is fejezzük lassan a munkát. A kifogások benyújtásának a határideje lassan lejár, nem sokára elfogadjuk ezt a jelentést, és utána a júniusi kettes plenárison fogunk szavazni róla. Most pedig a hetes napi rendi pontunk következik, zöld könyv a kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatásokról jelentés tervezett megvizsgálása. Ludvigsson úr az előadó, öni a szó. Tack för ordet, herr ordförande. Som, vi fortsätter idag vårt arbete med kommissionens grönbok. Köszönöm, elnök úr. Folytatjuk a munkát a bizottság zöld könyvéről, a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról. A zöld könyv nyilván nagyon érdekes, annak is kell lennie azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet dinamikusabban jogot alkotni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a munkát a lehető legnagyobb együttműködés szellemében próbáljuk elvégezni. Nagyon sok véleményt összesített a jelentés. Megpróbáljuk folytatni ezt a vitát az árnyékjelentés készítőkkel, mégpedig a lehető legkonstruktívabb módon. A jelentés tervezett három különböző részből áll. Az első általános megjegyzést tartalmaz, a második azzal foglalkozik, hogy mit lehetne és kellene tenni rövid távon, a harmadik pedig a hosszabb távú perspektívákkal foglalkozik. Elvi kiindulási pontként el szeretném mondani azt, hogy gyakorlatilag nagyon sok minden tennivaló van még az adatgyűjtés, az adatelemzés terén. A bizottság kapacitását így ebből a célból nem kell megeríteni, megerősíteni. A zöld könyv nagyon sok elképzelése nem föltétlenül kerül megerősítésre megfelelő módon, erre viszont szükség lenne, annak érdekében, hogy jobb és kötelezőbb jellegű jogszabályokat alkothassunk. Csak öt dolgot szeretnék ma kiemelni, és azt hiszem, hogy fontos lenne, hogyha konkrét, kézzelfogható intézkedéseket hozhatnánk minél gyorsabban. Először is. A belső piacon az állandó lakóhely szerinti diszkriminációt egyszerűen meg kell szüntetni. Sajnálatos módon ugyanis legtöbbször csak a helyi piacokra koncentrálnak, és nem a nagy piacra, és ez nem jó a fogyasztók számára. De hogyha az egész EU piacot tekintjük, annak sem. Úgyhogy az általános javaslatot ki kell egészíteni, és a földrajzi nehézségeket elhárítani, mint akadályokat a pénzügyi ágazatban. Másodszorban nagyon fontos, hogy jól működjön, illetve egészségesen a belső piac, hogy a fogyasztó összehasonlíthasson árakat, minőséget az rendelkezésre álló termékek szempontjából. Egyébként a piaci mechanizmus nem úgy működik, ahogy kellene. Amikor az árakról és a minőségről beszélünk, nagyon sok helyi és regionális kérdés merül fel. De ha egységes piacról beszélünk, akkor ennél többre van szükség. Jobb a struktúrát, felhasználóbarátabb módot kell találni, EU szinten, például egy portált a belső piacon nyitott vagyok a módot illetően, de ugyanakkor meg vagyok győződve arról is, hogy bizony lépni kell. Ezért aztán szeretném, hogyha a bizottság valamilyen akciótervet készítene, hogy lássuk, hogyan tovább. Talán a kifizetési számlákról szóló irányelv jó alapja lehetne ennek. A harmadik szabály arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk a jövőben a piacon pozitív fejleményeket eh, kialakítani. Többek között arról kellene, hogy ez szóljon, hogy könnyebben lehessen a határokon átnyúló ö, eh, keretek között ö, eh, azonosítani az embernek magát. Igen. A te nya lagstiftningen mot penningtvätt ez a rendelet alapján történhet, illetve új törvényeket kell hozni a pénzmosásról, illetve a biztonsági elvárásokat felhasználóbarátabb, könnyebb eljárásokkal kellene kombinálni. Ezen kívül a bizottságnak alapos elemzést kellene készítenie minden félrevezető információról, amelyet például a pénzváltás esetén a fogyasztó kaphat. Gondolok itt a túlzott ö, árfolyamokra például. Ha megtalálnánk a megoldást erre, akkor a fogyasztó valós világban megérteni és kezében tarthatná az adott helyzetet. Ötöt sorban ne feledkezzünk el a szállítókról sem. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a legkisebb cég is könnyen léphessen fel a belső piacon. El tudok képzelni több olyan intézkedést, ami segíthetne. Az egyik például az lenne, hogyha a nemzeti kontaktpontok koordinált hálózatát is létrehozhatnánk, hogy nevezhetjük ezt valamilyen egyablakos rendszernek, amely a többi EU ország cégét tájékoztathatná arról, hogy hogyan lehet határokon átnyúlóan kereskedni például. Ez az öt pont természetesen csak része annak az operatív programnak, aminek működnie kell. Az öt könyvet alapnak tekintem, nagyon sok más fontos kérdése vonatkozó javaslat megfogalmazásához, úgyhogy ez csak egy hosszú folyamat eleje még. Várom a további együttműködést a jelentéstervezet kapcsán, és remélem, hogy a végére egyértelmű lesz a szövegezés, és sokan támogatják. Köszönöm. Köszönjük. Tanulta Hübner a néppárt nevében. Köszönöm. Allen Kadek helyett szólok hozzá, és sajnálatos módon nem tudnak közöttünk lenni. Engem kérnek, hogy próbáljam betölteni az általa hagyott ült azt szeretné, ha elmondanám, hogy mennyire csodálatos ez a jelentés, alán meggyőződése, hogy a Ludwigson sen együtt dolgozva sokat tehetünk a pénzügyi szolgáltatások európai piacának újraindítása érdekében. A digitális belső piac, de a tőkepiaci unió is ezt kívánja tőlünk. A kereskedelmi pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan az elmúlt években az új jogszabályoknak se szeri, se száma. Most már igazából a, arra van szükség, hogy ezeket átültessük a gyakorlatban, ezeknek érvény szerezünk, mert újakat fogadunk el. Illetve az eddig elfogadott jogszabályok hatásait vizsgáljuk a, a fogyasztói pénzügyi szolgáltatásokra a fogyasztók, a cégek és KKV-k, illetve a, a újonnan alapított cégek szempontjából óriási lehetőség rejlik ebben az ágazatban, főként a, főként a digitalizációnak köszönhetően az, hogy a kereskedelmi pénzügyi szolgáltatásokat, vagy a fogyasztóknak nyitott pénzügyi szolgáltatásokat megnyitjuk ezt a piacot, nem csak a termékek körét bővítjük, hanem az innovációt is ezzel előmozdítjuk. Ugyanakkor a határon átnyúló ö, határon a nyújtott szolgáltatások elég akadályok lebontása elengedhetetlen. Itt a különböző akadályokat sorolhatnám a különböző a, nyelvi akadályok, jogszabályi, szerződési jogi, kötelmi jogi, általában jogi berendezkedési különbségek nagyban akadályozzák ennek a piacnak a kiteljesedését. Fontos, hogy ne egyen megoldásokat próbáljunk ráerőltetni erre a piacra, mert a lakossági pénzügyi szolgáltatások tekintetében főként a, a KKV-knak sokkal nehezebb dolguk van, mert pedig nyilván szeretnénk, hogyha ö, szeretnénk, hogyha határon átnyúló módon is a KKV-k aktívabbá válnának ezügyben. Allen szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy az európai polgároknak pénzügyi védelmet is kell nyújtani. A pénzügyi adataiknak a védelméhez minden európai polgárnak joga van. A tagállami vetétvédelmi garancia alapokra vonatkozó irányelvet végre kell hajtani. Ez csak akkor elképzelhető egyébként, hogyha az európai és a nemzeti jogszabályokat az adatvédelem tekintetében teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Ehhez az elektronikus azonosítás csak akkor elképzelhető, hogyha mindenki tartja magát a közös szabályokhoz. A vita rendezési mechanizmus új módját jelentő finnet kibővítése is fontos, hiszen különben nem tudjuk elnyerni a fagyasztók bizalmát, ami nélkül pedig az egész szabadkát sem ér. Úgy érezzük, hogy nagyon érdekesek ezek a javaslatok, például a One Stop Shop, az egyablakos rendszer bevezetését, a pénzmosás elleni irányelv teljes átvételét mindenképpen erőltetni kell. Ne felejtsük el azt sem, hogy az európai polgárok, befektetők, nem csak ügyfelek, ezért az innovációt kell mozgatni annak érdekében, hogy a cégek új szolgáltatásokkal, termékekkel jelenjenek meg a különböző ágazatokban. Pan-európai lakossági fogyasztói termékeknek kell létrejönniük. Óriási lehetőségekre jönnek ebben az ágazatban. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget most, amikor, ahogy ezt angol mondjuk, a window opportunity tehát a lehetőség kapaja tágra nyílt előttünk. Az Európai Parlament határozott üzenetet kell, küld, hogy küldjön a cégek, a befektetők, a KKV-k, a fogyasztók irányába, hiszen a lakossági fogyaszt pénzügyi szolgáltatások piacán az innováció alacsonyabb árakat hozhat, és határon átnyúló módon akkor működhet, hogyha az jelen meglévő akadályokat esmertében lebontjuk. Köszönöm szépen, Lunz képviselő kapszót. Köszönöm. Én Ashley Fox kolléga helyett szólalok fel, aki sajnos most nincs itt, ezért fel fogom olvasni az ő nyilatkozatát. Támogat számos gondolatot a jelentésben, különösen azt, hogy fontos, hogy az egységes piacot előmozdítani a kiskereskedelmi pénzügyi termékek piacán az innovatív termékek érdekében, és azért is, mert így a fogyasztóknak alacsonyabb árakat tudunk biztosítani. Azzal is egyetért, hogy támogatni kell az innovatív KKV-kat, hogy Hübner asszony is mondta, a fintech cégeket, amelyek innovatívan működnek, mert ez is csökkenti a fogyasztói költségeket. Véleményünk szerint tehát a szabályozói keret az fontos, de ez legyen rugalmas a növekedés támogatásáért. Örül annak, hogy a jelentés megemlíti az egyablakos ügyintézés szerepét. Ezzel kapcsolatban már nagyon sok munkát végeztünk ezen a mi szintünkön. Jobban kell koordinálni az erőfeszítéseket. Az egységes kapcsolattartó pontok már létrehoz, létrejöttek a szolgáltatási irányelv kapcsán, a Solvit is előír ilyesmiket, ez jól működik de el kell kerülni a kétszer elvégzett munkát, hogy hatékonyabbá tegyük a rendszert. Bizonyos aspektusok a jelentésben aggasztóak azonban Fox úr számára. Az egyik az az igény, hogy erősebb egységes piaca legyen a jelzálók hiteleknek. Ez nagyon komplex téma szerinte, és ennek a hatását nagyon komolyan meg kell vizsgálni és értékelni a változtatásokat, mielőtt bármit lépünk a vonatkozó irányelvet és ennek a hatását is meg kell vizsgálni, mielőtt további lépéseket tervezünk. Tehát itt nagyon fontos, hogy az egészet vizsgáljuk, ne csak a részleteket. A másik pont, további jogalkotási irány javaslatok a geoblokkolás nak véget vetendő. A pénzügyi szolgáltatások a geoblokkolásról szóló irány rendeletben egyelőre nincsenek, nem szerepelnek. Ez viszont a fogyasztóknak hátrányos, és ezért Fox úr azt gondolja, hogy a tagállamokkal konzultációt kell folytatni, illetve a piaci szereplőkkel, hogy vizsgáljuk meg, hogy melyek azok az esetek, ahol földrajzi alapon bizonyos szolgáltatások nyújtását megtagadják, és hogy ez jogos-e vagy nem. Hogyha a földrajzi alapú szolgáltatás megtagadást megpróbálnánk eltörölni, ez is hatással lenne a fogyasztói árakra, de szerintem, illetve Fox szerint esetről esetre kell végigmenni a lépéseink hatásán. Az összehasonlító oldalak. Talán túl korai még ezekről beszélni, mert nincsen több, amíg nincs több határon átnyúló termék. Előbb fel kell hívni a fogyasztóknak a figyelmét arra, hogy egyáltalán léteznek ilyen termékek, és majd utána lesz értelme ilyen összehasonlító oldalakat felállítani. Fox úr egyébként nagy érdeklődésre várja a jelentésről folytatott tárgyalásokat, az árnyék előadói üléseket. Köszönjük szépen! Elnök, köszönöm. Ligolár úr kap szót. Szilvi Gulár. Chairman, uh, thank you. I speak on behalf of... Köszönöm, elnök úr. Sophie Intváltot uh, fogom képviselni, nem hollandul ugyan, de legalább angolul. Köszönet az előadónak, üdvözöljük a zöld könyvet. Úgy gondoljuk, hogy uh, a valós egységes piac a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról jelentős potenciális lehetőségeket takargat. Ambiciózusnak kell lennünk, de gyorsan is lépnünk kell fel kell gyorsulnunk, és várjuk a változásokat, ehhez kell alkalmazkodnunk. Általában a tagállamok csak beszélnek a nagy piacról, de általában a gyakorlatban protekcionisták például a saját bankjaikat illetően. Hogyha a tagállamok úgy gondolják a továbbiakban is, hogy másképp növekedhetnek a világ más részén, ami a lakosságügyi pénzügyi szolgáltatásokat illeti, ezek nagy akadályai a határokon átnyúló tevékenységeknek. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a tagállamok ellenállnak majd. Elkerülhetetlen ez az eszmecsere, hogyha a piacon a korlátokat le akarjuk bontani. Én ilyen, ilyen szempontból fogok módosítókat benyújtani. Ami az időzítést illeti, attól tartok, hogy a parlamentben ez nem tesz lehetővé a bizottsági akciótervben való jelentős közreműködést. Szeptemberre vártuk, de úgy tűnik, hogy novemberre tolták a határidőt. Mindenesetre gyorsan el kell fogadnunk, hogy az Európai Bizottság a parlament figye- véleményét figyelembe vehesse. Köszönöm, elnök úr. Elnök. Köszönöm. A GUE nevében Viagász úr. Parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. Marisa az árnyék előadónk, aki viszont nem tud itt lenni, ezért majd én fogok a nevében beszélni. Um Felmerült tehát a kérdés, hogy a pénzügyi integráció nagyobb fokát kívánatosnak tartjuk-e. Mi ez ügyben igencsak szkeptikusak vagyunk, mert úgy érezzük, hogy a nagyobb mértékű pénzügyi integráció pénzügyi ágazat nagyobb koncentrációjához vezet, ennek már látjuk az első jeleit. Nem vagyunk benne biztosak, nem fog en még nagyobb monopóliumokat, oligopóliumokat létrehozni, ez mennyiben szolgálna egyébként a fogyasztók, a lakosság ügyfelek érdekeit? Egyáltalán nem vagyunk benne biztosak, hogy a jelenlegi válságból tényleg ezt a helyes következtetést kellene levonnunk. A zöld könyv megpróbálja a különböző álláspontokat összeegyeztetni a különböző pénzügyi ágazatban érdekelt felek, az ügyfelek, a piaci ügynökök érdekeit valahogy összeegyeztetni. Nem vagyunk benne egyáltalán biztosak, hogy ez működőképes lehet, mert a szabályozó testületeknek, a felügyeleteknek kellene az ügyfeleket, a lakossági ügyfeleket védeniük. Emellett nagyon komoly nyomást gyakorolnak a banki alkalmazottakra, mint hogyha ők lennének minden probléma okozói, ők tehetnének a, ezekről a problémákról, hiszen megpróbálják őket mindenképpen bizonyos célok elérésére sarkalni, különben kevesebbet keresnek. Szerintünk nem ez a célra vezető egy bizonyos fajta illúziót is látni vélünk, mi szerint az egyéni, egyébként egymástól teljesen elszigetelt ügyfelek egyáltalán nem értenék a pénzügyi világot. Az az illúzió, hogyha információt, némi információt nyújtunk az ügyfeleknek, akkor egyik pillanatról a másikra, majd mint egy, egy csapásra megéltik a, a bonyolult pénzügyi világot. Egyetlen lehetséges ez a lakosság ügyfelek számára? Legyünk reálisak ez ügyben. Hogyha komolyan a fogyasztók védelmét komolyan vesszük, akkor egész egyszerűen vannak termékek, amelyeket be kell tiltani, mert túl bonyolultak, túl komplexek, és ráadásul ezek okozták a válság több drámai következményét is. Portugáliában e, ebből sokat látunk, hogyha e, általában az ötkönyvet nézzük, akkor az is elismeri azt, hogy a fogyasztók a pénzügyi termékekkel igencsak elégedetlenek. Ugyanakkor megoldásként azt javasolja, hogy nagyobb fokú koncentráció következzen a pénzügyi ágazat nagyobb fokú koncentrációja szerintünk esetleg a piaci, domináns piaci e, pozícióval való visszeléshez vezethet a monopóliumok, oligopóliumok szemének elszaporodásához. Sven Bigold a következő hozzászó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Olle Ludvigsonnak is a kiváló jelentést. Jó alapja ez a parlament álláspontjának. És természetesen egyetértek azzal a ponttal, amit Sophie és Szilvi hangsúlyozott, hogy készeknek kell lennünk időben, hogy meg tudjanak bennünket hallgatni. Lényegi témákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy igaz, hogy a beruházók túl keveset kapnak a pénzügyi rendszerben keresett jövedelemből, és a közvetítők fölözik le a profitot, ez rendkívül drága, tehát a közvetítés, a közvetítő piac túlméretezett. Ez azt jelenti, hogy erősebb versenyre van szükség, és így tudnánk biztosítani azt, hogy a közvetítői költségek lemennek, és hatékonyabb rendszer alakul ki. Ez meggyőzőnek tűnik számomra. Az egyetlen kérdés azonban az, hogy legyünk őszinték, mit jelent ez, hogy az európai versenyt megengedjük annak érdekében, hogy a közvetítői költségek csökkenjenek. Szerintem a bizottság nem teljes mértékben őszinte abban, ahogy megközelíti ezt a témát. Mert a fogyasztók miért is nem bíznak a termékekben, amelyeket más piacokból bocsátottak ki? Azért, mert, és teljesen egyetértek azzal, amit a néppárt mondott e téren, óriási különbségek vannak. Az adó, a fizetésképtelenségi törvények és a jogbiztonság tekintetében, ezért nem feltétlenül bíznak egy másik országbeli fel, részszereplőben a fogyasztók. A jogi keretet tehát legalább olyan szintre kell harmonizálni, hogy bízhassanak egymásban a különböző állami fogyasztók és szolgáltatók. Teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, hogy ez azért is kérdéses, mert a fogyasztónak bíznia kell abban, hogy méltányosan fognak vele bánni. És ahhoz bizonyos garanciákra van szükség, hogy máshol kibocsátott, vagy máshol eladott terméket megmerjenek venni. Másodszorban, hogyha a termékek részleteikben különböznek, akkor nem könnyű összehasonlítani őket. Az összehasonlító weboldalak pedig nem fognak működni, hogyha nem eléggé hasonlóak a termékek. Ezért üdvözlöm azt, hogy a bizottság megkezdett egy vitát arról, hogy a termékeket hasonlóbbá tegyük, standardizáljuk. De hogyha azt akarjuk, hogy más területeken is, ahol nagyobbak a marzsok, nagyobb legyen a verseny, akkor a termékek alapvető jellegzetességeit meg kell határozni központilag, hogy az összehasonlítás működjön. Ugyanez igaz a kapcsolt gyakorlatokra, kapcsolt termékekre. És ha vannak kapcsolt termékek, akkor már megint lehetetlenné válik az összehasonlítás. Amikor a közös piacot újra, akar, újra akarjuk éleszteni, persze fontos, hogy legyenek ötleteink, de nem szabad álmodozni. Határozzuk meg azt, hogy mik az alapnormák ezeken a különböző területeken, annak érdekében, hogy tényleg működőképes legyen a határokon átnyúló verseny, hogy a marzsokat tudjuk csökkenteni, illetve a túlméretezett közvetítői piacot tudjuk csökkenteni. Mert ilyen pillanatban azt látjuk, hogy ha védjük a közvetítési díjakat a versenytől, akkor ezzel rövid távon bizonyos szereplőket védünk, de hosszú távon, és tökéletesen egyetértek Sophie Intfeld megjegyzésével, ott lesz a, a pénzügyi adó, az úgynevezett fintex, ott lesznek a fintek cégek, amelyek ezt sokkal hatékonyabban meg tudják tenni. Tehát, ha most nagyon sokat belenyúlunk a rendszerbe, azzal csak magunk alatt vágjuk a fát. És végül a pénzügyi fogyasztó védelmi felügyelet. Az eszát ugyan eszákat létrehoztuk, de nem adtunk nekik erőforrásokat annak érdekében, hogy a pénzügyi beruházókat, a pénzügyi fogyasztókat tudják védeni. Az USA-ban van egy ügynökség, ami ezzel foglalkozik, de nálunk hasonló eszközökkel felruházott fogyasztóvédelmi hatóság nincs. Az emberek nem bíznak a szomszéd vagy más országbeli piacokban éppen ennek következtében. És szerintünk a zöld pénzügyi termékek nagyon fontosak a lakossági beruházók számában, a PRIPS keretben is láttuk, és Pietikainen kolléga az első stádiumokkal már foglalkozott. Nagyon fontos, tehát, hogy egyre zöldebbek legyenek a termékek. Remélem svéd kollégánk nyitott arra, hogy egy kicsit zöldebbé tegye a gazdaságot. Üdvözölném ezt. Köszönöm. Jó. Marco Valli. Yes, so... Köszönöm szépen. Tárvas Berez következik spontán főszereplőként. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani a Leo Dixonnak a, a javaslatét. Nagyon jó alapja ez az eszmecserének egy olyan témában, amelynek kapcsán a bizottsági kezdeményezés, hát nagyon kis lépésekkel halad csak előre ami a jogalkotást illeti. Vissza szeretnék térni négy dologra. Értem, hogy az általános megközelítése a bizottságnak az, hogy elősegítse a lakossági pénzügyi szolgáltatási piac működését. Azt hiszem, ezt senki nem ellenzít. Egyébként ez a fogyasztók érdeke is. Ehhez azonban bizonyos garanciákra van szükség, még pedig elengedhetetlenül szükség. Nem elfeledkezvén arról, amit a PRIPS kapcsán tettünk, és csatlakoznék az előadó agájaihoz, először is, hogy össze lehessen hasonlítani a termékeket. Az egyik javaslatom az lenne, hogy amikor megvizsgáljuk azt, hogy most mi csinál a bizottság a prospektus irányelvben, egy olyan úton indulhatnánk el, amelyet a PRIPS-ben is már megjártunk, pontosan azért, hogy az összehasonlíthatóságot megkönnyítsük. Aki a prospektussal foglalkozik, néha a bizottságnál azt mondja, hogy más a logikája ennek az összefoglalónak. Én nem tudom, mert mindig is megvan ez, mint alap, egy hosszú dokumentum, és aztán a lakossági befektetők segítségére lenne ez az összehasonlítás érdekében. Második megjegyzésem. A bizottság korábban az asztalra tett egy olyan javaslatot, egy mechanizmust, amelyel a beruházásokat kárpótolni lehetne. Oli pitt hatásköre volt ez a parlament részéről, és nagy többséggel támogattuk ezt, a tanács viszont nem akarta. Azóta pedig nem tudjuk, hogy mi lesz. De ha ismét azt szeretnénk, hogy bízzanak a fogyasztók a lakosságügyi pénzügyi szolgáltatásokban, akkor kell, hogy legyen valamilyen kártérítési eljárás, hogyha valaki rossz tanácsot ad, vagy pedig hibát követel. Harmadik megjegyzés, az internetes forgalmazás kérdése. Nagyon sok kollega felvetette már a fintek problematikát. Ma már konkrét példák vannak olyan termékekre, amelyek az interneten kerülnek forgalmazásra, és a végén túlkapások, visszaélések következnek be. Úgyhogy szerintem mindenképpen a bizottság felelősségi köre, hogy konkrét javaslat találjon elő ezen a területen. Aztán fogyasztóvédelmi felügyelet. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyek az egyes ügynökségekre tartoznak, de még mindig várjuk a bizottság javaslatát egyes területeken, amelyekkel már foglalkoztunk a PRIPS kapcsán, és a bizottságtól várjuk továbbra is a javaslatokat, azóta is. Azt hiszem ez olyan rendelkezésekhez tartozik, amelyek segítségével itt ezen a téren is előreléphetnénk. Köszönöm. Köszönöm, más nem kért szót. Azért az előadónak adhatjuk vissza a szót. Köszönöm mindenkinek az elmondottakat, roppant érdekes vélemények ezek. Azzal egyet értek, hogy vannak még hiányosságok. Éppen ezért inkább kétfelé osztanám a jelentést, a rövid és a hosszú távú célok között különbséget tennék. Alapvetően azt kell garantálnunk, elérnünk, hogy ez valóban működjön, működőképes legyen, ami a kis és középvállalkozásokat illeti, alapvetően az a fontos, hogy működhessenek normális keretek között. Persze minden ez időre van szükség, de ami engem illet, én, én komolyan azt gondolom, hogy lehető leggyorsabban kell eljárnunk ezügyben annak érdekében, hogy közös javaslatainkat minél hamarabb letegyük az asztalra, és aztán ezzel a kezünkben felfegyverkezve tudjuk befolyásolni az Európai Bizottság által benyújtott javaslatcsomagot. Most pedig annyit mondanék még el, hogy természetesen érdeklődve várom majd az önök módosító indítványait. Megpróbálunk mindenképpen egy olyan kompromisszumot kidolgozni, majd minél több frakció számára támogatható lesz. Remélem, hogy ezzel kiérdemlem majd az önök támogatását és bizalmát is. Köszönjük, mondja az elnök. Lássuk a mellettrendet. módosító benyújtásának a határideje június 20-a hétfő déli 12 óra. 31-én augusztusban fogjuk ezeket tárgyalni, az Ekonban szeptemberben szavazunk, és októberben pedig a plenárison. Ez a terv, ezzel a mai délelőtti program végéhez értünk, délután három órakor pedig Hill biztos úr, folytatjuk rendületlenül a szakmai munkánkat. Köszönöm, és mindenkinek vétáját az evét.